levonandó tanulságokról, ám a jelentés egyes sorait olvasva úgy tűnik nem igen tanult a korábbi leckékből a felek. Például a romániai és bulgáriai problémák, legalábbis az én meglátásom szerint, egy sor tanulságot vonhatnánk le a pénzügyi igazgatás és alapok kezelezése területén, mert az Európai Unió követeléseit nem tartották be, nem építettek ki egy decentralizált kezelési rendszer a felelősségek meghatározásával. A két országban ebből adottak a bajok. És az előcsatlakozási tárgyalások során ugye a bizottság és a szerb kormány hasonló kérdésekről tárgyalnak. A maga a számbevőség is kifejti, hogy a párbeszéd keretei a politikai prioritás és a szakpolitikai, szakpolitikai készítés közötti kapcsolatot megteremtette ugyan, de a programkészítés folyamatában általában nem jelenik meg explicit módon a projekti kiválasztásában ez az egyeztetés áll a jelentésben. Tehát a szerbi ö, rendszer pénzügyi kezelési rendszer jóváhagyása során az egész rendszer kellett vizsgálni a bizottság részéről. Itt újra felderül a kérdés, hogy ugye nyilván egy darabig eltelik, eltelik egy darab idő még a csatlakozásig, és ha nem akarjuk megélni azt, amit már meg kellett éljünk sajnos, és meg kell éljünk más tagállamokkal kapcsolatban, amelyek már tagok, ahol is ugye igyekszünk csökkenteni a, a, a veszteségeket. Nos, talán már most kéne figyelni arra, hogy a decentralizált pénzügyi igazgatás és ellenőrzési rendszerek létrehozásában jó előre megfelelő figyelemmel legyünk ezek működésére. Mert a számbevőszék nagyon sok példát említ a jelentésében, Tehát a, ugye a jó akarat meg a, a, a, az eredmény között elég nagy a különbség, és az, hogy forrásokat rendelkezésekre bocsájtunk, az rendben van, ám a, a, hogyha a végle, tényleges végrehajtás során ezekből nem lesz semmi, akkor ezzel kritikusan kell foglalkozni, és ilyen szemmel kell olvasnunk a jelentést, annak érdekében, hogy valóban tanuljunk a tanulnivalókból, a múltbeli hibáinkból, és megfelelő intézkedéseket hozzunk, hogy ne kelljen megint megállapítani, hogy újra és újra a régi hibákba szaladunk bele. Kollégi Soltész. Soltész kolléga. Elnök. Köszönöm. Szeretném megköszönni a számvevőszék eh, képviselőjének a jelentést, valamint Dajcs úrnak is az ő munkáját. Fontos, hogy beszéljünk Szergi, Szerbia elő haladásának pénzügyi vonatkozásairól is. Ugye 20 perc áll rendelkezésre a módosítók benyújtásához, az afetes jelentéshez különben nem lesznek benne a jelentésben. Ehm, a pénz, a számvevőszék jelentése nyilvánvalóan a pénzügyekkel foglalkozik, a hatékonyságot és hatásosságot vizsgálja ehm, a, előcsatlakozási alapoknál, előcsatlakozási eszköznél. Amire oda kell figyelni az az, hogy a múltbéli hibákat ne kövessük el újra, segíteni kell Szerbiának, különösen az ex ante folyamatokban, tehát eh, nem annyira az ex post eh, ellenőrzésre gondolok. A reform csomagnál pedig a közpénzügyekre kell koncentrálni, illetve a költségvetési gazdálkodásra. Javítani kell az intézmények hatékonyságát is, itt azokra az intézményekre gondolok, amelyek például a közbeszerzésekkel foglalkoznak. Közbeszerzések ügye nem csak Szerbiában, hanem más országban is súlyos pontként merült fel. Tudnunk kell azt is, hogy a támogatástól milyen eredményeket várunk. A bizottságnak kell kialakítania erre vonatkozóan az anyagot, a parlament pedig ezt jóvá hagyja. Végcélunk az, hogy Szerbia minél hamarabb beléphessen az Európai Unióban, de azért realistának kell maradnunk. Olyan ígéreteket nem szabad tenni, amelyeket nem fogunk tudni betartani. Sok munka vár még ránk. A bizottsághoz van egy kérdésem. A, önök szerint milyenek jelenleg Euró, eh, Szerbia administratív képességei, kapacitásai előcsatlakozási alapoknál, eszközöknél, eszköznél. Eh, megfelelőek ezek, vagy a bizottságnak még további támogatást kell nyújtani annak érdekében, hogy a szerb eh, közigazgatásnak ez a területe erősödjön? Önök is tudják, hogy Juncker úr kijelentette, hogy az Európai Unióba az ő jelenlegi ciklusa alatt további bővítések nem lesznek. Ez hidegzuhanyként ért nyilván egy sor tagjelölt országot. Talán kicsit korai volt még ez a ez a megfogalmazás. Aztán pápa ezt követően eh, eh, javított, eh, és azt mondta, hogy korábban is sor került csatlakozásra, de hát ez nem a pápától és nem a Juncker úrtól függ. Ehm, én azt szeretném, ha mindannyian felelőssel járnánk el, és így is javítanánk az Európai Unió működését. Ezzel ugyanis egy sor problémát tudnánk kiküszöbölni. Köszönöm. Liegen nicht mehr vor, jetzt habe ich eine ganze Reihe von nem jelentkezett szólásra. Van, a kint, mert nincs itt, aki jelentkezett volna. Ön, ön itt volt a vita során, megadom szívesen önnek a. Supposed to be, um, Köszönöm, elnök asszony. Az AFET-nál kellett volna legyek 11.30-as időpontban, ám eh, onnan elkérezkedtem, hogy reagálni tudjak az önök által feltett pontokra a bizottság nevében. Remélem, hogy az afedbeli kollégáik majd eh, megbocsátanak nekem, hogy ott kések. Hadd köszönjem meg Fazekas úrnak és Dolcs úrnak egyrészt az ECA jelentését, másrészt a, eh, a KONT jelentését. Jelentésében osztjuk a, a jelentésében foglaltakat, és a ajánlások alapján el is kezdtük a munkát a javítások érdekében. Hagy reagáljak néhány kulcsfontosságú pontra, amely felmerült a mai vita során is. Vajon azt elkerülöm, hogy az Európai Bizottság elnöke, vagy a pápa az én szellemű lelki vezetőm, erre most nem reagálnék, hanem a Deutsche és a Nika úr által felvetett kérdésre reflektálva az Európai bizottság és a dátumok meghatározásának kérdése. E, erre a válasz világos. Szerintem ezt, ezt a vitát magunk mögött hagyjuk. Nem spekulálunk a dátumokkal kapcsolatban már. A siker lakmus tesztje nem az, hogy hány, mikor, milyen gyorsan, hanem az, hogy az integráció mennyire illeszkedő a többi az Európai Unió rendszeréhez a tagállam részéről, és az egyik fő tanulság éppen az, éppen ez a korábbi bővítések után. Például Horvátország, amikor csatlakozott, nem volt együttműködés és verifikációs rendszer. hadd szóljak arról is, hogyan struktúráljuk a tárgyalásokat az új rendszerben. Ez tudni még a lényege a folyamatnak, és a bíróságok ágazata, a jogállamiság, korrupciós harc, a szervezett bűnözés elleni harc tekintében milyen célokat igyekszünk elérni a partnerországokkal. Nos azt, hogy foglalkozzunk a lehető leg hamarabb, már a tárgyalások és az elején ezekkel a kérdésekkel. Ez a két kulcsfontosságú fejezet, a 23-as, 24-es, amelyeket a legvégén zárunk le a tárgyalásoknak, és voltak éppen meghatározzák a tárgyalások menetét és ütemét is. Tehát nem a, a papír alapú reformokat értékeljük, mint esetleg korábban tettük, és nem csak azt nézzük, hogy a jogszabályalkotásban megvalósulnak -e ezek a lépések, hanem azt, hogy helyben végrehajtják-e ezeket, és van szemben látható eredménye, track recordja mindennek. Az előcsatlakozási más területen is, támogatások és más területeken is ezt kell, hogy vizsgálják. Tehát tovább léptünk a projekt alapú módszertantól egy ágazati megközelítésre, ahol a, a rendelkezésre a finanszírozást közvetlenül függővé tesszük és kapcsoljuk az átfogó ágazati stratégiák elfogadásához a kormány részéről. Ezen úton tudunk segíteni a, a helyzet javításán, a fenntarthatóság volt szem előtt tartva, McAllister úr is nagyon helyesen mutatott rá, arra, hogy ez továbbra is gond. Ám a fenntarthatóság szélesebb körű kérdés, mint az, hogy vajon elég jó a, a szakpolitikai keret, hanem a, a közigazgatás, állami közigazgatás lényegét kell vizsgálja a partnerországokban. Soltesz úr is, meg Elisztor úr is felhozta, meg Mika úr is a közigazgatás reformjának kérdését. Ezt ebben próbáljuk az erőfeszítéseinket fokozni széles körben. Jelenleg az OECD-vel együtt igyekszünk olyan benchmarkokat megállapítani, amely a mérhető a partnerországban az állami igazgatás helyzete és reformja. Konkrét cselekvési tervek révén pedig megpróbálunk fenntarthatóbb, modernebb, szakmaibb igazgatást létrehozni. Egy sor kérdésben, a, a, a munkaerő felvételével, képzésével kezdődően, a karriertervezés, a bérezés tekintetében, meg a, a közigazgatás azonbeli képességét illetően, hogy megtartsa a jól képzett, jól teljesítő munkaerőt. Szerbiában, és úgy itt ennek a kell vizsgálni a nehézségeket. Egyik ilyen nehézség az, hogy Szerbia hogy tudja elkerülni a nagy munkaerő fluktuációt a a legfontosabb minisztériumokban és államigazgatási szervekben, amelyek hivatottak a programok és az alapok végrehajtását felügyelni. Nem könnyű kérdés ez, mármint a fluktuáció kérdése, és nem tudunk rá egy csapásra választ adni, de megteszünk mindent, hogy minden eszközünkkel kezeljük e problémát. Például a, a, az eldolgozási jelentések szövegeket úgy írjuk most már, hogy a lényegekre, a lényegi kérdésekre koncentrálunk. Jogállamiság, korrupció elleni harc és a közigazgatás reformja, valamint a gazdasági kormányzás. Ezek az alapok, ha a ház alapját nem építjük meg rendesen, akkor bármilyen díszes és a többi, az bizony nem áll meg majd sokáig. Úgyhogy ez egyik tanulság, amit a korábbiakból levontunk. Egy másik terület, ahol, és különösen a beruházások beszélésre van szükség, az egységes projekt csatorna, amely kormányzati szintekkel működjön az energia, a közlekedésügy, környezetvédelem tekintetében, annak érdekében, hogy a nemzetközi finanszírozási intézményekkel együtt összehangolva kiélelt projekteket tudjunk elfogadni, ennek megfelelően előkészítettek és fenntarthatóak. A mi érdekünk is ez, mert ezek projektek közvetlen EU támogatást is élveznek majd, például a, a transzeurópai hálózatokhoz kapcsolódóan, úgyhogy ez, ez úgymond szűken vett EU érdek is. tehát komolyan veszik a jelentést, szerintem összevetve más számbevőszék jelentésekkel ez pozitívabb, mint sok másik. Nem, azon, akkor nem vagyunk elbizakodottabb mert nagyon fontos ajánlásokat is megfogalmaz a jelentés, amelyekkel, amelyek kemény munkát ad nekünk, úgyhogy jól, mint javítani. Köszönöm. És most meg el kell mennem az AFED bizottság elé, és kollégáim fogják a válaszokat megadni majd, ha kérdéseket tesznek fel. Okay, thank you for the explanation. Is there any... Köszönöm a magyarázatot. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni ehhez a témához? Amennyiben nem, akkor visszaadom a szó Dajcs úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr, kedves kollégák, nagyon röviden először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek az értékes észrevételeiért, az aktív közöműködésért. Három pontban igyekszem összefoglalni a, a mondandómat. Az első Szerbia Európai Unióhoz való csatlakozási folyamata. Én egyrészt osztom a bizottság igen tisztelt képviselőjének, éppen az AFET bizottságunk ülésére igevő képviselőjének azt a megközelítését, hogy semmiképpen sem szabad egyetlen egy uniós intézménynek sem olyan magatartást tanúsítani, amely magatartás egy tagjelölt ország lehetséges uniós csatlakozásával kapcsolatban e, az időpontokkal kapcsolatos e, bűvészkedésekre korlátozódik. Ezt a véleményt e, én osztom. Ugyanakkor határozottan szeretném azt az álláspontomat ismételten leszögezni, hogy a konkrét tagjelölt ország Szerbia csatlakozási folyamatának a bizottság képviselője által imént ismertetett módszertana, az egyfelől helyes, hogyha arra épít, hogy nem lebegtetünk semmilyen lehetséges csatlakozási időpontot, de ugyanakkor az pedig helytelen, hogyha egy világos annal kapcsolatban azt mondjuk, hogy egészen biztos, hogy egy tagjelölt 2019-ig nem fogja az abban a módszertanban világosan meghatározott csatlakozási feltételeket, a csatlakozásához szükséges pozitív teljesítményt elérni, hiszen, hogyha azt állítjuk, hogy 2014 és 2019 között nem fog semmilyen körülmények között bővülni az Európai Unió, akkor egyúttal azt is állítjuk, hogy az Európai Bizottság által menedzselt és jelen esetben Szerbia által folytatott csatlakozási folyamat semmilyen körülmények között nem tud olyan eredményre vezetni, hogy az 2019-ig célhoz érjen. Tehát egyfelől helyes, ha nem bűvészkedünk a határidővel, másfelől negatív határidőket se fogalmazzunk meg, ne határozzunk meg olyan időpontot, hogy mi az a határidő, ameddig biztosan nem fog megtörténni a csatlakozás, akkor, amikor éppen a csatlakozási dátumokkal való bűvészkedés egyáltalán nem jó gyakorlatával akarunk szakítani. Kettő, ismert a csatlakozás folyamatának a módszertana, ezt kiválóan foglalta össze a bizottság igen tisztelt képviselője. A csatlakozási folyamat nyomon követésének a parlamenti lenyomata, az előrehaladási jelentések a FED bizottságbeli megtárgyalása. McAllister kollégánk ennek a előterjesztésnek a gazdája is kiváló munkát végez. A mi feladatunk jelen esetben az volt, és most is az, hogy természetesen sok szakpolitikai kérdés megemlítése mellett, vagy érintése mellett azt a kérdést vizsgáljuk, hogy az Európai Számvevőszék különjelentése, amely különjelentés költségvetési ellenőrzési szempontból vizsgálta a magunk mögött hagyott években az előcsatlakozás folyamatának bizottság általi menedzselését, ez a különjelentés költségvetési ellenőrzési szempontból milyen kérdéseket vet föl. Nem tilos tehát más szakpolitikai szempontokat felvetni, csak világosan tisztázni kell, de mi munkánk szakpolitikai fókusza költségvetési ellenőrzési. És harmadrészt osztom azoknak a képviselőtársaimnak a véleményét, azoknak a kollégáimnak az álláspontját, akik azt mondják, hogy természetesen hát nem egy csodálatos, idillikus kép az, amit megrajzol, amit lefest az Európai Számvőszék különjelentése, de azt gondolom, hogy itt a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban ezer okunk van okkal és joggal kritizálni a bizottság működését. Szerintem akkor vagyunk méltányosak, amikor a bizottság részéről tisztességes, korrekt teljesítményt tapasztalunk, akkor ezt is ismerjük el. Itt összességében egy olyan az előcsatlakozási folyamat menedzselésével kapcsolatos bizottsági eh, tevékenységet tapasztalt a számvevőszék, és tapasztalunk mi magunk is, amely munka, amely teljesítmény elsősorban pozitív elemeket tartalmaz, és természetesen mi magunk is, itt a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban, az Európai Számvevőszék munkát, teljesítményt tovább javító ajánlásait megerősítve tolmácsoljuk az Európai Bizottságnak összefoglalva. Köszönöm az eszmecserét, várom a módosító javaslatokat és érdeklődve figyelem a további munkánkat. Köszönöm szépen. Az AFET jelentéstevője meglétről is kért szót, parancsoljon. Elnök, azt tisztelt Hölgyeim és Uraim, a, a vita ö, alapján jelentkezni szerettem volna, mert Deutsch és Soltész kollega beszélt a bizottsági elnök nyilatkozatáról. Itt nem látok, én magam nem látok a nagy ellentmondást. Juncker úr világosát tette, hogy a következő öt évben az Európai Unióhez az nem, nem, nem, nem lesz csatlakozás. Objektíven tekintve azonban egy magától érteződő tényt említett, hiszen objektíven vizsgálva egyetlen állam, egyetlen ország sem bír reális eséllyel arra, hogy a következő öt évben csatlakozzon az EU-hoz. Egyébként nagyon sokat tárgyaltam szerb tisztviselőkkel, nagyon sok felelős szervezető is pontosan így látja helyzetüket, reálisan látják a szerbek is. Ezért tény, hogy nem szabad dátumot említenünk. Egy szerb újságban készített interjúban én úgy fogalmaztam, hogy a szerb vonat a brüsszeli főpályázóra felé tart jó sebességgel a pályán. Az, hogy mikor fut be a vonat, a pályadvarra attól függ, hogy hogy e- nem megy-e mellékpályára itt-ott, meg nem áll -e meg itt-ott. Ez minden esetre a, a szerb masinista kezében van. Az Európai Unió pozitív jelzéseket kell adjon, és ezért jelentkeztem most szóra. Ha, se, ha sikerrel járnak abban, hogy ebben az évben az első fejezetet megnyithatnánk, ez már pozitív volna, és ezzel kapcsolatban néhány, persze még néhány előre nem jósolható dolog van. Valószínűleg február 9-én lesz az az átom, amikor a Szerbia és Koszovó miniszterelnökei és külügyminiszterei találkoznak itt Brüsszelben. Döntő lesz az előbb említett pontokon túl, ugye a jogállamiság, a korrupció harc, a közigazgatás reformja, és Belgrád és Pristina kapcsolatrendszerének normalizálása is e prioritások közé tartozik, és nem csak a, a német szövetségi kormány határozta ezt meg előfeltételnek a hivatalos fejezet megnyitás előtt, hanem mások is. Ebben az értelemben én is azt gondolom, hogy minden eszközzel segítenünk kell Szerbiát, ám a kulcs a dologhoz Belgrád kezében van. Herzlichen hát, Dank. Köszönöm szépen. Fazakas úr kapszott zárásként. First of all, I would like to thank... Először is szeretném megköszönni a szakbizottság minden tagjának az értékelést és a pozitív megjegyzéseket. Örömmel hallottam, de nem ezért kértem szót, hanem két nyilatkozatot szeretnék pontosítani. Először is a számvevőszék nem politikai intézmény vagy szervezet, munkánk az, az audit vizsgálatok elvégzése, az előrehaladás értékelése, és audit tények alapján fogalmazzuk meg ajánlásainkat, ered, vizsgálataink eredményét, hogy ezt figyelembe vehessék a politikai döntések során, ahogy ez történik is. Örömmel láttam az önök jelentését, és ugye a politikai deklaráció nem az én asztalomhoz tartozik, de ezen túlmenően egyetértettem az ön hozzászólásával. Ugyanakkor azt is tisztáznunk kell, hogy jelentésünk az Európai Bizottság munkáját értékeli Szerbiában. Tehát nem Szerbiát értékeltük, vagy vizsgáltuk, hanem a bizottságot. Sok esetben tehát félreértik ezért, hogy például a sajtónyilatkozatunkban azt mondjuk, hogy a Szerbiának adott elisatlakozási támogatás jó úton jár. Ezt a sajtó úgy értelmezte másnap, hogy Szerbia jó úton jár. Hát mi nem ezt mondtuk, önök mondhatják ezt politikai értékelés alapján, ám mi az Európai Bizottság munkát értékeltük, és összes ajánlást is a bizottságnak figye, ö, ö, címeztük, és ezért mondhatjuk azt, hogy folytassák ezt a munkát, hogy sikerül vigyék a munkát, amely lehet, hogy korábban lesz, mint eredetleg vártuk. Ezt az Európának is, meg Szerbiának is kívánjuk, de mint mondottam, az vizsgálatunk tárgya a bizottság volt. Köszönöm. Ezzel a végére értünk ennek a napirendi pontnak, és áttérünk a következő külön jelentésre. 2014-esből ez a négyes számú az EU vízpolitika céljának integrálása a közös agrárpolitikába egy jelentést Jelentéstevőn Kádenbach asszony, a szemvevőszék jelentéstevője Kadif úr. Kadif úrnak adom meg a szót a jelentés bemutatása céljából, tessék. Uh, thank you very much, Chair. Köszönöm, uh, elnök asszony. A vízpolitika uh, és a közös agrárpolitika közös jelentése egy kicsit eltér a többi um, külön jelentéstől, amely általában EU alapok pénzköltésével vagy konkrét területtel foglalkozik. Itt most inkább azt vizsgáltuk, hogy két külön szakpolitika, a közös agrárpolitika és a vízpolitika hogyan illeszkedik egymáshoz. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy nagy érdeklődést fejeztek ki a munkák iránt a tagállamok, és együtt is működtek, az Európai Bizottság is nagyon jól együttműködött velünk Alapvetően két főigazgatóságot érintett a munkánk, az Agrárfőigazgatóságot és a Környezetvédelmi Főigazgatóságot. Tehát jó volt az együttműködés a parlament, a számbevőszék és a, bizottság között. Korábban megállapodás született a különböző intézmények között, hogy az Európai Uniónak a vízpolitika területén milyen lépéseket kell meglépnie. A számbevőszék jelentése egy csapatmunka, noha általában egy számvevő szokta azt előterjeszteni, jelen esetben én. A számvevőszéki jelentés azzal foglalkozott, hogy a vízpolitika célkitűzéseit az agrárpolitikába beépítették-e, és e, itt arra jutottunk, hogy csak részlegesen a vidékfejlesztésnél, illetve a keresztmegfeleltetésnél pozitív szerepe van a vízpolitikának, és a vízminőségnek, ugyanakkor ezek az eszközök korlátozott mértékűek, ambíciójukban korlátozott mértékűek, különös tekintettel a 2014-2020-as időszakra. Azt is megállapítottuk, hogy a vízkeret irányelv késle, késedelmes megvalósítása késleltette a kapba való beillesztését is. Szerintünk elsősorban a víz keret irányelv megvalósításánál kell ambiciózusabbnak lenni a tagállamoknak. Itt elsősorban a folyómeder igazgatási terv kidolgozására gondolunk az egyes tagállamoknál, illetve arra, hogy a, kapnak azoknak a, azokat a részeit, amelyek a vízminőséget javíthatják, Eh, azok, eh, azok jobban megvalósuljanak itt, a keresztmegfelelési ellenőrzésekre is eh, gondolunk. Amikor a vidékfejlesztési terveket kidolgozzák, akkor is vegyék figyelembe a vízkeret irányelvet. A kap keretein belül, amennyiben a bizottság új eszközt javasol, az kitekintéssel kell, hogy legyen a vízgazdálkodási célokra is emellett a tagállamoknak, tagállami és az EU-nak pedig EU szinten az adatok jobb összegyűjtését és értelmezését is el kell végezniük. Remél, örülök annak, hogy a raportőr elfogadja a számvevőszék ajánlásait, és úgy látom, hogy a bizottság, is legalábbis ez tűnik ki a bizottság válaszaiból, ugyanakkor látjuk, hogy a végrehajtásnak lesznek problémái. E, elsődlegesen is hosszasan el fognak nyúlni, több év alatt várható a végrehajtás. Például egy irányelv megvalósítása az összes tagállamban az egy hosszabb folyamat, még hogyha egyetértünk is, akkor sem biztos, hogy rövid távon eredményeket látunk. Ez azért is sajnálatos, mert egyébként az összes szereplő a célokban meg tud egyezni. A bizottság szerepeit korlátozott, leginkább ugye a tagállamoknak van teendője a területen. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm. Kádenbach asszony kap szót. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Kádé úrnak és csapatának a bemutatott jelentésért. Mielőtt kitennék a jelentésre, szeretnék utalni egy sikeres polgári kezdeményezésre az EU-ban, mégpedig tavaly, amikor is több mint 1,7 millió európai polgár a vízhez való jogot, mint emberi jogot definiálta, és utalt a vízzel való alapelőlátás fontosságára. Ez szorosan összefügg ezzel a jelentéssel, mert a vízhez való jog elsősorban, ugye az ívó vízre, tiszta vízre gondolunk, ez nagyon fontos, és a kap intézkedések révén más európai stratégiákkal együtt dolgoznunk kell azon, hogy megőrizzük ezeket a vízkészleteket Európában, és hogyha megnézzük a mezőgazdaságot, amely jó egyharmadát használja fel a vízkészleteknek, akkor természetesen ez egy széleskörű feladatot jelent, amelyet az európai agrárpolitikával együtt kell ellenőriznünk. Az előttem szóló használta azt a kifejezést, hogy a pohár félig üres vagy félig tele van, ugyanez a helyzet ezzel a jelentéssel is. Megvan a lehetőség a cross-compliance intézkedések intézkedésekkel, és az agrárkörnyezet védelmi intézkedésekkel arra, hogy valamit elérjünk, de hogyha konkrétan megnézzük, hogy hol vannak a nagy problémák, a beszámolások sokszínűsége azt jelenti, hogy sok területen nem is tudjuk azonosítani, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottak, melyeket nem, és rengeteg követelmény van a vízkeret irányelvből, illetve az agrár politikával ezt, valamint a cross-compliance intézkedéseket össze kellene kapcsolni szorosabban. A bizottság a szerződések őreként ugyanakkor minden egyes képviselő is azzal a feladattal bír, hogy a nemzeti politikákban olyan agrárintézkedéseket foganatosítson, amelyek megfelelnek a víz keretirányelv követelményeinek. A cél 2000-ben az volt, amikor ez az irányelv hatályba lépett, hogy 2015-ig egy jó vízminőséget érjünk el a teljes EU-ban, időközben 2015-ben megvan ez a jó vízminőség, bár ezt nem jelenthetjük ki teljes mértékben, különbözőek az ambíciók az egyes tagállamokban, ami a vízkeretirányelv végrehajtását illeti de ami az európai források felhasználását illeti, arra is igaz ez. Volt már egy előzetes jelentés, amiben megállapíthattuk, hogy kiegészítő intézkedések szükségesek a vízkeret irányelv végrehajtásához, ehhez EU-s forrásokat biztosítottak, de nagy részét ezen forrásoknak nem hívták le, nem használták fel. Azt hiszem, hogy ez az egyik fő probléma, amivel foglalkoznunk kell. Tehát lenne támogatás, de a végrehajtás akadozik. A nagy probléma az, hogy egyes tagállamok, itt most akkor külön jelentésre támaszkodom csupán, de azt gondolom, hogy ezen példák reprezentatívak. A végrehajtás nem jelölnek ki prioritásokat, noha a tiszta víz nem csupán az ivóvíz, hanem a mezőgazdaság számára a tiszta víz megőrzése egy alapvető fontosságú dolog lenne. Helyszíni ellenőrzéseket is végrehajtottak, hogy bizonyos vízkivételi pontok indokoltak-e, de nem ellenőrizték, hogy mennyi vizet, milyen körülmények között vettek ki az adott vízkivételi ponton. Itt szükségesek lennek az ellenőrzések a tagállamokban, de a mezőgazdaság megváltozott helyzete során ezen ellenőrzések nem mindig célra vezetőek, itt a növényvédőszerekre is gondolok, hogyha korábban használták fel ezeket, akkor nehezen kimutathatóak, és a kap végrehajtása során gyakran nem veszik figyelembe a szennyező fizet elvet, nehéz gyakran egyetlen szennyező forrást megállapítani. A szennyezőket gyakran nem lehet felelősségre vonni, sőt, gyakran még további támogatásokat is kapnak, és az okozott károkat nem szüntetik meg. Nos, környezetvédelmi szakpolitikusként a szerekkel kapcsolatos jogszabályokat, illetve ezek végrehajtását nem látom elegendőnek. A megerősített intézkedésekre nem csupán a bizottság részéről, hanem a tagállamok részéről lenne elsősorban szükség a kap keretében a 2014-2020-as időszakban lenne szükség a megerősített végrehajtásra, hiszen más területen láthatjuk, hogy ezek a vízkivételek a talajvizet is károsítják, és probléma ez a közegészségügy szemére nem csupán a növényvédőszerekkel összefüggésben, hanem a az antibiotikumokkal összefüggésben, amelyek jelenleg nagy terhelést jelentenek. Ez a jelentés tehát olyan dolog, amivel nagyon erőteljesen kell foglalkoznunk, és talán nagyon sokféle lancs vitánk van, talán jó lenne, ha egy ilyen vita tárgyává tudnánk tenni ezt a témakört, hiszen rengeteg ötlet elképzelés van, az egyes tagállamokban, de a képviselők részéről is, nem csupán a környezet vagy az agrárterületről, hanem akár az emberi jogokkal összefüggésben is a vízhez való jogot felemlítve. Tehát ezt a témát meg kellene vitatnunk egy ilyen körben, és fontos lenne a vízkeret irányelv végrehajtásának sürgetése. Köszönöm szépen. Köszönöm a reggeli vitát szinte fenyegetésnek veszem. Ayala Sander kollégája szó. Eh, Köszönöm, soy Azt mondja, igen, mi gyakran mi munkareggelivel kezdjük a napot. Szeretném megköszönni a számbevőszék jelentését. Olyan témával foglalkozik, amely úgy tűnik a kapiták hátterében van, nem erre koncentrálunk általában, ha a mezőgazdaság politikáról beszélünk. Ezért is oly fontos, hogy Kaltenbach asszony felvállalta ezt az ügyet. Két apró problémát érzékelek, illetve azt, hogy nem foglalkozunk ezekkel kellő mértékben a vízpolitika, vízgazdálkodás és a kap összefüggésében. A mezőgazdasági vízfelhasználás Észak- és Dél-Európában teljesen más képet mutat. Észak-Európában el kell vezetni a vizet a földekről, mert túl sok van belőle. Emlékszem, mennyire megdöbbentett, amikor Észak-Európában láttam a, a azt, hogy, hogy a szőlőt azt direkt felfuttatják, hogy ne legyen vízben, tőkére, meg lugasban, még Dél-Európában a földön tartjuk, hogy megőrizze a vizet, azt a kevés ami van a talajban, vagy a talajon. Úgyhogy nagyon fontos, hogy Dél-Európában, hogy minden egyes víz cseppet, cseppen megfelelően gazdálkozzunk. Ez egy nagyon széttartó helyzet, e- ezért nem szabad általánosságokba bocsátkoznunk, nem lehet ilyen generális módon leszabályozni a dolgot, hiszen teljesen más a víz gazdálkodás helyzete Európa különböző országaiban. És ez egyfajta figyelmeztetés is lehet. Tudnilik, az európai mezőgazdasági kapacitások csökkenőben vannak. Gressler teljesen igaza van abban is, ebben is, az idős, a gazdák egyre idősebbek lesznek, fiatalok meg nem igen adják gazdálkodásra a fejüket, ez a kap reformnak is betudható. Így ez egy figyelmeztetés is lehet. Ami pedig a fő problémákat illeti, például a, a víz lábnyom exportálásának kísértése az európai mezőgazdaságban figyelmet érdemel. Vannak megállapodásaink harmadik országokkal, amelyek révén, ugye Európában csökkentjük a termelési kapacitásokat, mi, tehát csökken a versenyképességünk is a mezőgazdaság területén, és importáljuk a mezőgazdasági terméket olyan országokból, ahol olcsóbb ugyan a termelés, ám mindeközben nem gondolunk arra, hogy milyen környezeti károkat okoz ez, például a vízlábnyom tekintetében ezekben az országban és régiókban, ahonnan importáljuk a mezőgazdasági cikkeket. Előfordulhat, hogy az eh, ivóvízhez való hozzáférést csorbítják, csorbítja ez a, ezekben a régiókban. Tehát mindezeket eh, figyelembe kell venni. Ugye a pillangó hatást is sokszor kis döntések is nagyon nagy végső hatással járhatnak. A mezőgazdasági politika, meg a mezőgazdasági import összefüggésében vegyük tehát figyelembe mindezeket a nem, közvetett, nem közvetlen kihatásokat is. Még egy dolog, amivel foglalkoznunk kell. És ha obstáculos por parte del Consejo y por parte... hiába tesszük, mert a tanács mindig elakasztja a parlament ezenyű törekvéseit, ez pedig a talajvízvédelme, hogy elkerüljük a talajvíz szennyezését. Ugye víz irányelv ugyan működik, de ha a saját választóközömet tekintem, a, a talajvíz szennyezésével kapcsolatban. Tehát a talajszennyezés nem része az irányelv hatájának. Tehát pedig ez nagyban javíthatná a helyzetet azok a tagállamok, amelyek az EU kereteken belül erőteljesebb jogszabályozási lépéseket tesznek, az üdvözlendő Tehát hazámban is vannak jó intézkedések az Ebró vízrendszerének védelmére például, de a talajvédelem ugyanilyen figyelmet érdemel, hiszen ellenkezősebben nem működhet egyik sem. Tehát a mezőgazdaság nagyon sok mindenről szól, a talajról is, a vízről, a, a, a természet növényekről, ugye külön figyelmet érdemelnek a nagy vízigényű növények. Tehát a talajjal feltétlenül foglalkozni. Natürlich auch nicht verboten ist, wenn ein Mitgliedstaat sich selbst... Igen. Az nem tilos, hogy egy tagállam gondoskodik arról, hogy saját talaját ne mérgezzék, ne szennyezzék, Ez nem lehet akadálya az európai jogszabályalkotásnak sem. Sure. Just, uh, Köszönöm. Uh, elnök asszony, a néppárti árnyék előadó Martusello úr helyett beszélek. Ő nem lehet itt, mert a prágai holokauszt emlékülésen vesz részt, és ő az izraeli kapcsolatokért felelős delegáció elnöke. Kátenbak asszonynak köszönöm a munkáját, gratulálok hozzá, a munkaanyagot, és a szándevőszék képviselőjének is köszönöm. Mártus Ella úr egyetért a raportőrrel abban, hogy a vízpolitika fontos az Európai Unió hosszú távú jóléte szempontjából, és éppen ezért az EU fenntartható fejlesztési és környezetvédelmi, valamint mezőgazdasági terveinek fontos része kell, hogy legyen része része legyen. A képviselő úr úgy gondolja, hogy a tagállamokat és a bizottságot is arra kell ösztönözni, hogy elemezzék a vízfelhasználást a mezőgazdaságban, ez megfelelne a vízkeret irányelvben előírtaknak is. Emellett a bizottságnak javítania kell az adatszolgáltatást a víz minőségéről és mennyiségéről az egyes mezőgazdasági tevékenységekhez köthetően, és megfelelve megint csak a vízgazdálkodási keret irányelv eh, szabályainak. Köszönöm, más nem jelentkezett szólásra. A mezőgazdasági ö, alelnök a kapszót, Peszkúr. Köszönöm, eh, elnök eh, asszony Cardiff úrnak és Kátenbach asszonynak is köszönöm a munkáját, illetve köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatok ehhez a külön jelentéshez, amely ugye arról szólt, hogy hogyan lehet integrálni a vízpolitikát a kabba. Szeretném megköszönni Kaldenbach asszonynak és Cardiff úrnak is a különböző megjegyzéseiket, javaslataikat, illetve azt az együttműködést, amely megvalósult. Ami az európai vizek minőségének megőrzését illeti, ezt e, fontos prioritásnak lehet minősíteni az EU-n belül, különösen a mezőgazdaság szempontjából. E, az európai mezőgazdaság használja fel a vízfelhasználás, e, vagy adja ki a vízfelhasználás 33%-át, és a nátrium szennyezésért is felel. Az Európai Unió ezért egy sor jogszabályt fogadott el a vízgazdálkodás fenntarthatósága érdekében, itt a e, e, nátrium irányelvre is gondolok, illetve a, arra a jogi keretre, amely a víz erőforrások védelméről e, szól. A, az agráriumban két olyan eszköz van, amelynek célja az EU vízpolitikájának integrálása a közös agrárpolitikába tehát a vízpolitikai prioritásokat akarjuk integrálni az agrárpolitikába. Az első a cross compliance, a keresztmegfelelés, a másik ez azt vizsgálja, hogy milyen mértékben felelnek meg a különböző mezőgazdasági vállalkozások a különböző jogszabályoknak, illetve a másik a vidékfejlesztési program, ahol célként fogalmaztuk meg a természeti erőforrások védelmét az EU-n belül, megint csak ugye a víz ebből a szempontból alapvető termelési eszköznek tekinthető. A cross compliance és a vidékfejlesztés együtt járulnak hozzá a fenntartható mezőgazdasághoz, így előmozdítjuk azt, hogy a mezőgazdaság E, a mezőgazdasági tevékenység megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak is, és e, megfelelő minőségű e, szolgáltatásokat és termékeket állítson elő fenntartható módon. Mind a két eszköz, tehát a kereszt megfelelés és a vidékfejlesztés is pozitív hatással eh, van és lehet a vízminőségre és a rendelkezésre álló víz mennyiségére, bár tudatában vagyunk annak is, hogy vannak nehézségek, és ezért is eltökélt a bizottság a következő programozási időszakra nézve konkrét lépések megtétele iránt. Itt a víz felhasználására gondolok az elkövetkezendő 7 évben, illetve a vízminőség megőrzésére az elkövetkezendő 7 évben. Ezen intézkedések köréből először arra hívnám fel a figyelmet, hogy a cross-compliance körébe beemeljük a növényvédő szerek használatáról szóló irányelvet is, mihelyest a tagállamok azt végrehajtják. A tanács és a parlament ebbe beleegyezett, és van egy közös nyilatkozat is 2013-ból a kapreformhoz kiadott közös nyilatkozat. Ez a két irányelv a Farm Advisory System részét fogja képezni, ami viszont a közös agrárpolitika része lesz, és itt lehetővé tesszük a gazdálkodók számára, hogy képzéshez férjenek hozzá, amelynek célja az erőforrásokkal való jobb gazdálkodás, legyen szó a földről vagy a vízről. A második dolog az a vidékfejlesztési politikához tartozik. A 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló e, eszközök e, vonatkozásában öt prioritást e, fogalmaztunk meg, ezek közül kettő a vízgazdálkodásra vonatkozik, az egyik a vízgazdálkodás javítása, a másik pedig a víz felhasználás hatékonyság növelése, Mind a kettő fontos, mind a két prioritás. Fontos, hogy a tagállamok is végrehajtsák az itt ezen a területen jelentkező feladataikat az elkövetkezendő hét évben. Egy másik dolog, amire felhívnám a figyelmet, az az, hogy a vidékfejlesztésen belül a tanácsadás, a beruházások, a földgazdálkodási képzések e, is hozzájárulhatnak a jobb vízfelhasználáshoz. Itt az Európai Innovációs Partnerségnek is van szerepe, tehát van egy sor olyan eszköz, amely a gazdálkodók rendelkezésére áll, és segíteni őket a vízgazdálkodás fejlettebb formáinak megvalósításában. Egy új rendszer is lesz, amely a közös agrárpolitika monitorozását jelenti, és kitér az agráriumhoz köthető összes vízgazdálkodási kérdésre. Ez jelentős előrelépés lenne a jelenlegi értékelési monitoring rendszerhez képest, mert ugye most a célunk az, hogy mind a két pillért monitorozzuk, tehát a vidékfejlesztést is, Eh, az első pillérnél, eh, és az utolsó dolog az EU vízpolitikája, eh, annak közös megvalósítása, tehát a keretirányelv közös megvalósítása a tagállamokkal és az érdekekkel, ez egy érdekeltekkel, ez egy együtt, együttműködési eljárás, amelynek része a folyómeder gazdálkodási tervek kialakítása. A közös végrehajtási stratégia alapján menedzsment ülésekre is sor kerül, és a tagállamokkal közösen áttekintjük a vidékfejlesztési programok megvalósítását, ennek keretében pedig a bizottság tanácsot fog adni a tagállamoknak, hogy hogyan lehet az egyes gazdaságok szintjén megvalósítani a vízgazdálkodási szabályokat, mert ez hozzájárulna a konzekvens jogszabály végrehajtáshoz, és bevonná a keresztmegfelelés körébe a vízgazdálkodási irányelv újabb elemeit az egész Európai Unióban. Tehát összefoglalva úgy látjuk, hogy a tervezett intézkedések megfelelnek a számbevőszék ajánlásainak, illetve Kaltenbach asszony ajánlásainak, és alkalmasak arra, hogy hozzájáruljanak a vízgazdálkodás javításához. Gondolok itt nem csak a minőségre, hanem a mennyiségre is. Köszönöm. Nekem van egy kérdésem önhöz. Lehet az, hogy az új kifizetési ö, okok tekintetében a teljes műveletet felül lehet vizsgálni? Inez, neked is kérdem, neked is üzenem. Tehát egy új kifizetési indoklást lehet keresni, a, találni az agrárterületen. Te is jelentkeztél, ugye? Parancsolj! Sí, yo quería preguntar porque no sé muy bien. Igen. A DG agri tárgyalunk most, míg a, tá- a talajkérdése a DG MV hatáskörébe tartozik. Tehát a kérdés itt az, vajon van-e lehetőség, egyáltalán lesz-e lehetőségek a két szakpolitika egyeztetésére, hogy a vízminőség belássuk a bizonyosok attól függ, hogy mi történik a talajjal. Ugye ez elég egyszerű összefüggés, jó lenne intézményileg is lekövetnénk. A harmadik országokkal, ahol nagyon fontos kereskedelmi politikai pillére is van mindennek, ugye kereskedelmi egyezményeknek fontos mezőgazdasági vetülete is majdnem mindig van, itt is lehetne esetleg a irányelvet, a vízhatékonyság kérdését érvényesíteni. Vagy a megfelelő kezelését a növényvédőszereknek. Szeller kollega, de kérem rövidre, mert már 25 perccel túlléptünk az időnkön. Köszönöm, elnök asszony. Nos, itt a kérdés az, uh, tudom, hogy uh, a víz keleti irányelvre való utalással bizonyos szövetségi tartományokban a természetvédelem mindenek felett van, amikor a kérelmezők regionális alapból kérnek pénzt. Ugyanakkor a bizottság jogtalanul utalt arra, mivel ez ahogyan mondta a képviselő, hogy a tagállamok a felelősek, de amikor arról van szó, hogy bizonyos projektekre pénzt kapjanak, akkor az EU messze van és aki plusz kérdéseket tesz még fel, az csak időt veszteget. Nos, nem megfelelő érvekkel kaphatnak esetleg bizonyos tartományok előnyöket a források odaítélésénél. Tessék, uram, a szó. Köszönöm elnök azt, hogy franciául fogok válaszolni. Nos, az új kappal, amelyet 2014-2020-as időszakra fogadtunk el, az indoklások, itt most nem a célkitűzésekről beszélek ezen új kap kezetében, ezek a célkitűzések egyébként erőteljesen kibővültek. Az első cél az élelmiszerbiztonság és az, hogy megfeleljünk a fogyasztók igényeinek. Ugyanakkor kibővítettük a kap célkitűzéseit, a fenntartható kezelésére a természetes erőforrásoknak, valamint itt van még a kiegyensúlyozott vidékfejlesztés az EU-n belül, és a fenntartható kezelés, illetve az éghajlatvédelem céljai között van számos eszköz, amelyeket beindítottunk, hogy segítsünk a gazdálkodóknak, hogy egyrésztről piacra állítsanak elő mezőgazdasági termékeket, ugyanakkor viszont közjavakat is előállítsanak, tehát a természeti erőforrásokat kezeljék, akár a vizet, akár a biodiverzitást, akár a talajt. Nos, a korábbi hozzászólásomban nem ejtettem szót az új eszközökről, tehát a greeningről, a zöldítésről, az ehhez kapcsolódó forrásokról, ez egy nagyon fontos eszköz, hiszen költségvetési szempontból kb. 3 et teszik ki a teljes költségvetésnek az első pilléren belül, de ez egy olyan eszköz, amely a mezőgazdasági földterületek teljességére alkalmazásra kerül. Az a célja, hogy a talajt, a földet jobban kezeljük, a talajminőséget javítsuk, a víz minőségét is javítsuk, a növénykultúrák rotációja révén, a vetésforgó révén, az ökológiai szempontok figyelembevételével. Tehát az új kap ról még nem szóltam, hiszen itt a kondicionalitásról volt szó a vidékfejlesztéssel összefüggésben, de ez a zöldítés egy nagyon fontos eszköz, amely lehetővé teszi, hogy megfeleljünk bizonyos mértékben természetesen a természeti erőforrások kezelésével és minőségével kapcsolatos igényeknek. Itt van ugye a víz, illetve a talaj problémája, hiszen ez egy alapvető jelentőségű kérdés nem csupán a talaj minősége önmagában, hanem az EU azon kapacitása, képessége, hogy az élelmiszerbiztonsági igényeknek megfeleljen, és ez nagy mértékben a víztől, a biodiverzitástól és a talajtól függ, hiszen ez egy munka eszköze az agrárágazatnak. Aztán itt van még az, hogy figyelembe vegyük mindazt, ami a környezeti elemekre vonatkozik, tehát a növényvédőszerek alkalmazása, a föld, a talaj minősége, a nemzetközi tárgyalásokban, hogy ugyan én erre nem utaltam kifejezetten, de minden e, közforrást, amit felhasználunk, és az agrárpolitika keretében világos, hogy a célunk egyrészt a piaci termékek előállítása, másrészt a természeti erőforrások kezelése, tehát ez a két elem szorosan összekapcsolódik, és ezek részét képezik a nemzetközi tárgyalásokon is az EU álláspontjának olyan elemek ezek, amelyeket az intézmények figyelembe vesznek, amikor a tárgyaló pozíciónkat kialakítjuk. De itt a víz természeti erőforrások témáiról még egyszer bővebb értelemben szólva, és a kondicionalitásról. A kap teljességében világos, hogy az új kap, amelyet most valósítunk meg a tagállamokban, ott ki szélesítjük a kap célkitűzéseit, tehát termelés, a természeti erőforrások kezelése, ugyanakkor a vidékhez kapcsolódó egyensúly is, a vízpolitika, illetve a vízpolitika jobb integrációjába a kapba szintén bele illeszkedik ebbe az új megközelítésbe. Még egy dolog van, amit szeretnék kiemelni, ami a kondicionalitást illeti. Itt természetesen nem lehet a gazdálkodókat ellenőrizni, azon jogi követelmények tekintetében, amelyeket nem is, hogyha nem ismerik pontosan a követelményeiket, vagy nincsenek még nemzeti jogszabályok teljes mértékben. Éppen ezért a kondicionitás, hogyha eh, van itt a víz keretirányában egy eh, kötelezettség, illetve a növényvédőszerek fenntartható felhasználásával foglalkozó irányelvben is van egy ilyen kötelezettség, de ezeket még nem hajtották végre teljes mértékben, és amint azonosították világosan ezeket a követelményeket a gazdálkodók számára, akkor lehet majd a betartatásukat ellenőrizni. Köszönöm. Köszönöm. Kátebach asszony. Kérdésem van, nem pontosan tudom, hogy a megfelelő partnere ön, de ha nem, akkor talán továbbadja a kérdésemet. Ugye nagyon szoros összefüggenek itt a dolgok, ahogy többen elmondtuk, a víz irányelvvel foglalkozzunk, és Ausztriában is nagyon ö, fontos kérdés, összefügg ez a talajvízvédelmi irányelvvel. Tehát a kont, az elnőrzés, megfigyelés tekintetében, hiszen a rendkívül jelentés címében is benne van az integráció, tehát hogyan függ össze ez irányelvenek végrehajtása és a közösségi módszertan, mert hogy a növényvédőszerek esetében 09 1 a nem azoknál a növényeknél landol, ahol annak szállják őket, hanem a környezetben, és például a, az árvízvédelemben, tehát ez is összefügg a vízvédelemmel, hogy az ilyen anyagokat hogyan kezeljük. Tehát számomra a két irányelv szorosan összefügg és hogyha a hatásokat vizsgáljuk, hogyan lehet ezt a vízvédelmet így egységesen, integráltan érvényesíteni, nem lehetne-e közös célrendszerként meghatározni ezt a vízvédelme tekintetében? Mit választ kérünk, mondja az elnök asszony. Vagy írásbeli választ is küldhet. Válasz. Igen, írásbeli választ tudunk szolgáltatni önöknek pontosabbat, hiszen ez inkább a környezetvédelmi, mint a mezőgazdasági főgazgatóság illetékességi köre, de világosan kell fogalmazni, az ellenőrzés és szankciórendszerek ezen két irányelvet illetően ezeket a tagállamoknak kell meghatározni, és a tagállamoknak kell kezelni. A mezőgazdasági politika szintjén egyrésztről segítjük a gazdálkodókat abban, hogy olyan gyakorlatokat honosítsanak meg, amelyek figyelnek a környezetre és az kitűzésekre, és a kondicionalitás rendszere révén ellenőrizzük, hogy akik közpénzeket kapnak, azok a gazdálkodók, akár közvetlen támogatást, akár a második pillérből való támogatást, azok tiszteletben tartsák a vonatkozó jogszabályokat. De itt nem a kondicionalitás rendszerének feladata, hogy az ellenőrzési szankciórendszert létrehozza, hogy akár a vízkeret irányelv megfelelően működik-e Ausztriában, és a többi. Itt csupán arról van szó, hogy ha egy gazdálkodó közpénzeket kap, akkor tiszteletben kell, hogy tartsa az idevágó törvényeket. De a szankciók, az ellenőrzések, azok teljes mértékben a tagállamok illetékességi körébe tartoznak, egy másik szint feladata ez tehát ezen környezetvédelmi szakpolitika végrehajtása, illetve az, hogy ez hogyan illeszkedik az agrárpolitikába, illetve a közpénzekkel való összefüggés. Elnök, köszönöm szépen a tolmácsoknak ezt a túlórázást, és We will listen to you in, only in English. Thanks for last comments in case of. Uh, no, I'll, I'll be, be very brief. Um,